egyetlen, ami e válsághoz vezetett. Hosszú távú megoldásokról komolyan kell az országokkal tárgyalni. Köszönöm. Kelly úrnak adom meg a szót. Ír képviselőként nem volt nagy öröm